Bene, buongiorno a tutti. Io comincerei i lavori. Kezdjük meg a munkát. Mert hogyha most nem kezdjük el, akkor nem fogjuk tudni tartani az időt. Első napi rendi pontunk ma délutára egy saját kezdeményezésű jelentés, a jogalkotási felhatalmazás és a bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés nyomon követése. Ez egy vélemény, egyébként jó magam vagyok az előterjesztője, és ez a téma Szájer József kompetenciájába tartozik, e jelentéstevőként az illetékes szakbizottságban, a Júri szakbizottságban, és rengeteg más szakbizottsággal együtt mi is véleményezzük ezt a jelentést. Tehát a, gyakorlatilag itt a delegált jogi aktusok értelmezéséről van szó. Nos, ahogyan említettem, jó magam vagyok a jelentéstevő, előadó, és én most ebben az első menetben a titkárság segítségét vettem igénybe, és ezzel meg, együtt megpróbáltuk jelezni azt, hogy a mi szakbizottságunk egészen mostanáig ezt a kérdést hogyan illette, hogyan közelítette meg, hiszen ez egy nem szabályozott kérdés, Pontosan egyébként ebből a problémából ered az is, hogy a Juri egy saját kezdeményezésű jelentést kívánt erről a témáról írni. Hogy legyen egyfajta transzverszális megközelítés a különböző szakbizottságok között a delegált jogi aktusok kérdéskörében. Nos, itt a módosítások beteljesztésének határideje 2013. július 2 dél, és az ITRE-ben szeptember 18-án fogunk szavazni, novemberben kerül majd a plenáris elé ez az anyag. Ez egy igen technikai jellegű, jogi jellegű szöveg, de hogyha valaki már most hozzá kíván szólni, az rendben van, ha nem, akkor majd módosításokon keresztül. Se nessuno ha nulla da dire, eh, io vi consiglio di appunto di leggere. Ha senki nem kíván hozzászólni, akkor kérem, hogy olvassák el az anyagot. A mostani anyagban én egyelőre csak arról készítettem egy hűképet, hogy a szakbizottságunkban hogyan működött ez a megközelítés mostanáig, és akkor kérem, hogy a kollégák ezt kommentálják, és július másodikáig nyújtsák be az, a vonatkozó módosításokat. Csak nagyon röviden. Én azt hiszem, hogy a delegált jogi aktusokat meg kell vizsgálnunk, de ugyanakkor azt is meg kell néznünk, hogy ez az összjogalkotásban milyen arányt tesz ki. Mert hogyha 60-70 százalékot tesz ki, akkor tulajdonképpen jellemző jogalkotási formává válik. Tehát nagyon fontos itt az arány kérdése, hogy a parlament ne veszítse el hatásköreit. Tehát nézzük meg azt, hogy a teljes jogalkotásnak a delegált jogi aktusok milyen százalékát, milyen arányát teszik ki. Szerintem ez a fontos kérdés. Mert hogyha ö, megvizsgáljuk a legutóbbi példákat, akkor azt láthatjuk, hogy volt olyan anyag, amelyben akár 60-70 delegált jogi aktust is kapott a bizottság, és ezzel a parlament hatásköre csorbul. Elnök, a bizottság esetleg hozzá kíván szólni? Az Európai Bizottság? Nem. Rendben. Akkor még egyszer kérem a kedves kollégákat, hogy olvassák el az eddig készült anyagot, terjesztenek be módosításokat. Szerintem ez egy fontos kérdés, már csak azért is, mert hatása lesz a jövőbeli jogalkotási munkánkra is. Tehát módosítások beterjesztésének határideje július 2, megismételem. Úgy tűnik, mintha egy nehéz napnak néznénk elébe. Nibler kolléga kicsit késni fog. Az ővé a következő napi rendi pont. Úgyhogy 5 percre felfüggesztjük az ülést. Ha esetleg valakinek elintézni valója telefonhívásra van, azt tegye meg most mert a következő napirendi pontokat most nem tudjuk megtárgyalni, hiszen csak egy napirendi pontunk van, de az nagyobb lélegzetvételű. Nibler és Herzog asszonyok.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 Bene, allora anticipiamo il punto 10 e, e do subito la parola alla collega Herzog. Jó, hát akkor a tízes napi rendi pontot átugrottuk, és Herzog asszony kapja meg a szót. Thank you, Chairman. I think because uh, you are here... Köszönöm, elnök asszony. Mivel ön itt van árnyék jelentéstevőként, illetve mindenki várja aki bekapcsolódott ebbe a témába, hogy mit is történik a Költségvetési Szakbizottságban, tehát beszámolnék arról, hogy mi történt a trialóguson. Nem jól mentek a dolgok, amennyire ezt eddig tudjuk, de beszeretném vezetni, hogy az egy a fejezetet hogyan látjuk jelenleg, és tájékoztatni szeretnénk Lamaszúr úr kéréséről, mi szerint készítsünk egy levelet, amelyben írjuk le azt, hogy mit is gondolunk az egyes A fejezetről. A dialógus úgy tűnik, hogy hamarosan lezárul, nem vagyunk elégedettek a számokkal, de ezeken úgy tűnik, hogy nem fogunk tudni változtatni. Éppen ezért a szakbizottságot, a költségvetési szakbizottságot tájékoztatnunk kell azokra a projektekről, ahol még el szeretnénk érni bizonyos dolgokat, és jelentés tevőként úgy érzem, hogy a következő a feladatom ennek megfelelő elvet is elkészíteni. Tehát az 1A-ból nem lehet a marzsoknál, illetve a plafonoknál az ITRE költségvetéséből elvenni részt és ehhez finanszírozni. Ami a plafont és a marzsokat illeti, a költségvetési szakbizottságnak írnunk kell egy levelet, és beszámol, be kell számolnunk arról, hogy hogyan kell a jövőben a marzsot és a plafont felhasználni, és én azt tanácsolom, hogy ezt csak a növekedési és munkateremtési projekteknél használjuk, illetve fiatalsági munkanélküliséggel küzdő területek menedzsmentjében, ez a COSMA program, a KKV-knál ilyen jellegű program, illetve a kutatás lehet még ilyen jellegű program. Más szavakkal foglalkozva, nem gondoljuk azt, hogy a SZERF eh, Connecting Europe Facility programot a marsból, illetve a plafonból tudjuk finanszírozni. Ezt fontos a levélben is rögzítenünk. Másrészt pedig azt gondolom, hogy ittre szakbizottságként hangsúlyoznunk kell azt, hogyha ez egy fejezethez nincsen elégséges pénzeszköz, akkor a bizottságot sürgetnünk kell arra, hogy álljon elő elképzelésekkel arról, hogy a keret szabályozást, a keretet hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni, tehát a bizottságot arra sürgethetnénk, hogy készítsen javaslatot az energiapolitika, iparpolitikas, telekommunikációs politika, stb. területeket eh, érintően, ahol még költségeket tudunk megtakarítani. Végül pedig eh, a tudásba, készségbe történő befektetésekről is szót kell ejtenünk. Ezek lettek volna a főbb vonalak. Jogi szempontból nem tudjuk címkézni ezeket a marzsokat, viszont nem szeretnénk ezzel felváltani a már megnyírbált költségvetést, például a Connecting Europe Facility-nél. elégedettek, illetve egyetértenek, akkor Szartóri asszony, az elnök elküldhetné ezt Lamaszur úrnak, a Költségvetési Szakbizottság elnökének mi hamarabb. Köszönöm Herzog asszonynak, esetleg mások hozzá kívánnak-e szólni, hozzá kívánnak-e fűzni valamit? Nem? Akkor a bizottság, hiszen önök is jelen vannak, esetleg hozzá kívánnak-e fűzni ehhez valamit? Nem? Hát akkor... Senki sem kíván hozzászólni, a bizottság szintén nem kívánja ebben a stádiumban kommentálni az elhangzottakat. Úgyhogy amennyiben egyetértetek, akkor valóban nem a szúr úrnak egy levelet küldhetnénk az ITRE szakbizottság álláspontját tükrözendő. Akkor ezt a napi rendi pontot is lezártnak tekinthetjük. Most pedig továbbra is várjuk Nibler asszonyt. Che l'ultimo punto all'ordine del giorno. Ez a mai utolsó napi rendi pontunk egyébként. Thank you. Bene, allora come ultimo punto all'ordine del giorno è arrivata la collega... Megérkezett Nibler asszony, úgyhogy meg is adom neki a szót. Európai Unió űrpolitikája űrágazatban rejlő gazdasági növekedési potenciál kibontakoztatása. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék elnézést kérni a kollégáktól. A másik szakbizottságomban voltam eddig, de gyorsan ide siettem, ide rohantam, hogy ne várakoztassam meg az embereket. Az Európai Unió űripari politikájával kapcsolatosan van egy saját kezdeményezésű jelentésünk, még nem fogalmaztam meg a jelentést, csak foglalkoztam eddig a témával, de még nem szövegeztem meg azt és örülök, hogy ma lehet egy első eszmecserénk, mert akkor mindjárt tükröztethetem is a felvetéseket a jelentés tervezetemben. Bevezetőképpen szeretném elmondani, hogy nagyon üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság készített egy közleményt ebben a témában, és ezáltal a az űripari politikának a szükséges figyelmet szenteli, illetve megfelelő hangsúlyt fektet rá úgy gondolom, mindenképpen megfelelően kell foglalkoznunk az Európai Unió űripari politikájával, és köszönöm a kezdeményezést a bizottságnak. Ami a tartalmat illeti, nos, az űripari politika, mint ahogyan sokan tudják, mindig is nagyon bonyolult kérdés volt európai szinten. Ez egyrészt azért van így, mert sok szereplő van a piacon jelen, illetve mondhatnánk azt is, hogy nincs klasszikus értelemben vett űripari piac. Eltérően az, Egyesült, az amerikai Egyesült Államoktól nálunk nem annyira katonai, hanem inkább civil jellegű az űrágazat, és sok különböző érdek is van. Éppen ezért nagyon nehéz meghatározni az űrágazat fogalmát is. Az Európai Bizottság öt konkrét célkitűzést határozott meg, amelyet el szeretne érni űripari politikájával. Először is koherens és stabil szabályozási keretet szeretne létrehozni, másodszorban pedig szolid versenyképes kiegyensúlyozott ipari bázist szeretne létrehozni Európában és továbbfejleszteni, és szeretné elérni azt is, hogy több KKV kapjon szerepet az ágazatban. Harmadsorban konkrét cél az Európai Unió űrágazatának globális versenyképesség növelése azáltal, hogy az egész értékteremtési láncolatban előrelépés történik, továbbá pedig a világűr alapú szolgáltatások fejlesztése is cél, és végül, de nem utolsó sorban technológiai önállóság és független hozzáférés a világűrhöz az európaiak számára, ez is egy célkitűzés. Ezen célok elérésére az Európai Bizottság 37 különböző intézkedést javasolt a különböző területeken. Kedves kollégák, ezeket most nem szeretném felolvasni, kérem olvassák el az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslatát. Politikai szemszögből szeretném megállapítani, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a 37 cselekvési területet megvizsgáljuk, és prioritásokat határozzunk meg, kiemeljünk néhány területet, és prioritásként kezeljük azokat, melyek a legfontosabb területek, és hol tudunk mindenek előtt európaiakként vezető szerepet betölteni, erre nagyon oda fogok figyelni egyébként a jelentésemben. Milyen szerepet játszhat ebben az európai spektrumpolitika tekintettel az űrágazatra? Hogyan tudjuk kutatási tevékenységünket a Horizont 2020 összefüggésében optimálisan kiaknázni, milyen szerepet játszunk tekintettel a szereplőinkre. Itt van az ESA, az Európai űrügynökség, itt van az Európai Unió, mint szereplő, a tagállamok is szereplőként tekinthetők. Hogyan tudnak ők, hogyan tudunk mi együttműködni egymással? Sok-sok kérdést kell itt megvitatnunk, és bizonyos politikai célkitűzéseket is nyilván meg kell fogalmaznunk. Várom az eszmecserét a kollégákkal, nyitott vagyok a javaslatokra, és azt hiszem a legfontosabb az, hogy legyen egy ütemtervünk, hogy az ágazatnak tekintettel a hatalmas beruházásokra, amelyekre ebben a kis, de mégis nagyon fontos ágazatban szükség van, tervezési biztonságot tudjunk nyújtani. Fontos, hogy a mi munkánk itt a parlamentben hozzájáruljon ehhez, ha ezt sikerül elérni, akkor jól végeztük munkánkat. Zárásképpen az ütemtervre térnék ki, megpróbálom augusztus elején átadni a fordítói, fordítóknak a jelentéstervezetemet, szeptember elején akkor szeptember másodikán megvitathatnánk a jelentéstervezetet. A módosítók határideje lehetne szeptember 4-e, Ebben az esetben az ITRE-ben szeptember 26-án szavaznánk, és novemberben kerülne a plenáris elé a jelentés. Jó lenne, hogyha még az idén sikerülne ezt a feladatot lezárnunk, rajtam nem újon, és jó lenne, hogyha elnök asszony így határozhatnánk meg ennek megfelelően az ütemtervet. Köszönöm. Grazie la collega Libero, la parola ora. Köszönöm szépen. Remek úr következik. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, skoro bych eh, považoval za ostudu, kdybych se k tomuto bodu nevyjádřil. Azt gondolom, hogy sajnálatos volna, hogyha nem tudnám kommentálni ezt az anyagot, ezt a témát. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és üdvözlöm az előttünk lévő szöveget. Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy szakbizottságunkban a megfelelő szakem, szakember kapta ezt a jelentést, Miller asszony ismeri a témát, és biztos vagyok benne, hogy kitűnő jelentést fog készíteni. Azt gondolom, hogy nagyon sok problémát tudunk így a munka során megvizsgálni, elképzeléseinket összpontosíthatjuk, illetve meg fogunk tudni állapodni azokban az eljárásokban, amelyeket követni kell, hiszen ez az egyik legfontosabb ágazat, amely Európa rendelkezik, és Európának meg kell óvnia ezt a vezető szerepet. Nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, hiszen nem volt elég időm arra, hogy a bizottsági anyagot részleteiben tanulmányozzam. A témáról, amióta itt a parlamentben többször beszéltünk, már most már a második mandátumomat töltöm. Nagyon fontos a jövőbeni generációk számára is hozzáférés biztosítani a világűrhöz, hiszen ebből a dologból vezethetünk majd le később más felismeréseket is. Az USA, Oroszország szintén foglalkoznak a témával, jelentős nagyhatalmakról van szó. Ők a világűrbe tudnak küldeni bizonyos szerkezeteket. Azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú tényező. Ennyit szerettem volna mondani. Várom a további együttműködést. És szívesen hozzájárulok a vitához. A szavazásra Szeptember 26-án kerül sor, ez nagyszerű születésnapi ajándék lesz számomra. Köszönöm szépen, Pródi úr! Köszönöm. Köszönöm Nibler kollégának és Remek úrnak is a felszólalását. Én csak nagyon gyorsan olvastam át a bizottsági anyagot, azonban nem gondolom, hogy kellőképpen hangsúlyos lenne ebben az űrinfrastruktúráinkra, az űrinfrastruktúráinkat fenyegető veszélyek. Például az űrszemét, amely állandóan növekszik, és hatalmas kockázatot jelent az ütközés szempontjából. Tehát egy kicsikét túlságosan is függünk már az űrtől, Úgyhogy a problémát mindenképpen komolyan kell venni, biztonságosabbá kell tenni szateliteink működését, ugyanis olyan kockázatok vannak, amelyek egyre és egyre valószínűbb, egyre valószínűbbé válnak, hiszen minden egyes ütközéstől nő az űrszemét mértéke, és ezzel párhuzamosan nő az újabb ütközések kockázata is. Tehát gyakorlatilag exponenciálisan nő ez a veszély. Úgyhogy ezt a problémát, ezt mindenképpen meg kell valahogy oldanunk, sőt azt hiszem azonnal lépni kell valamit, próbáljuk meg megtisztítani például az űrt, próbáljuk meg a Föld közeli orbitra visszahozni ezeket az anyagokat, hogy az atmoszféra visszaszippantsa őket, ezeket a tárgyakat, amelyek egyébként szatellitek lehetnek, amelyek már nem működnek, vagy különböző korábbi ütközések ből származó ö, részek. Nem olyan régen, egy hónappal ezelőtt volt egy ütközés, egy kis közép-amerikai szatellit és egy szovjet ö, űrrakéta között. Tehát itt egy komoly problémáról van szó, amelyel azonnal foglalkoznunk kell. Sőt, azt hiszem, hogy az európai űripar készen áll akár arra is, hogy olyan infrastruktúrákat dolgozzon ki, amelyek űrsiklókat jelentenének, amelyek képesek magukhoz vonzani, illetve rákapcsolódni ezekre az űrszemetekre, és szerintem ebbe az anyagba mindenképpen egy külön fejezetet kellene szentelni, annak, hogy egy nemzetközi szerződésre lenne szükség az űr kitisztítása érdekében, olyan szatelitektől való megszabadítása érdekében, amelyek már nem működnek, de még mondjuk egyben vannak, mert ezek hatalmas kockázatot jelentenek, olyan szituációkhoz vezethetnek, amelyek ezen országokat akár veszélyeztethetik is. Néhány kollégával beszéltünk is már erről. Az űrrel foglalkozó intergrupban, hogy lehetne alkotni, lehetne alkotni olyan űrrakétákat, amelyek hosszasan tudnak működni, azonban nem olyan nagy az erősségük, és ezekre rá lehetne kapcsolni az űrszemetet, vagy eltéríteni, kitéríteni a pályájukról, visszahozni közel a Földhöz, annak érdekében, hogy az atmoszféra ezeket vagy megsemmisítse, vagy bevonza a Földre. Ez szerintem mindenképpen fontos, ezen felül pedig egy etikai kódexre is szükség van, amelynek az lenne a célja, hogy a szateliteket, amelyek életük végén vannak, hozzuk vissza a Földre. Tehát azok, akik műholdat lőnek ki az űrbe, felelősek legyenek a műhold visszahozására is, akkor, amikor az már nem működőképes. Aztán van itt egy másik probléma is, az ű, a napszélre gondolok. Ez a napszél akár még a föld felszínén is hatalmas károkat okozott, például az elektromos hálózatok transformátorain. Nos, itt nem tudjuk még pontosan, hogy milyen hatása van a napfélnek a szatelitekre, a műholdakra. És természetesen ebből a szempontból az is fontos, hogy ezek működőképes vagy nem működőképes műholdak, de ennek a problémának a megoldására bizony egy tervet kell kidolgozni, ugyanis túlságosan fontos az űr számunkra ahhoz, hogy megengedjük magunknak ezeket a kockázatokat. Ehhez hasonló kérdés a Földön kívüli tárgyak, vagy objektumok földhöz közelítése, Ezeket is pontosan meg kellene határozni, ezeknek az égi testeknek az orbitját, mert akkor jobban tudnánk azt is, hogy mennyire jelentenek kockázatot a Földre nézve, illetve az akár a műholdakra nézve. Miután ez az utá, utolsó napirendi pontunk, ezért elég hosszasan, részletesen kívántam kifejteni a véleményemet ezzel kapcsolatban, és ezt még folytatnám is. A beruházások. A Galileo finanszírozásával kapcsolatban voltak nehézségek, akkor, amikor a PPP konstrukciót indítottuk, és aztán ez nem is vezetett eredményre. Nos, hát miután gazdasági válságot élünk, az Európai Uniónak intenzív befektetést kellene eszközölni ezen infrastruktúrákba. Most onnantól kezdve, hogy fejlődtük ezeket az infrastruktúrákat, és működőképesek, azután lehet esetleg privatizálni őket, vagy egy rotációs alapot létrehozni, amely a befektetéseket megkönnyíti, az űrbe való befektetéseket. Úgyhogy mindezt nagy odafigyeléssel kell megfontolnunk, ugyanis ez a jövőbe való befektetés, a saját jövőnkről van szó, jövőbeli infrastruktúrák, európai infrastruktúrák létéről van szó, hiszen a Galileo nélkül, vagy a Kopernikus nélkül, vagy a telekommunikációs műholdak nélkül nem képzelhető el Európa jövője. Úgyhogy minden bizonyal a jövőnkbe fektetnénk így be, és hogyha ezt most tennénk meg, akkor ennek hatása lenne a gazdasági konjunktúrára is. Köszönöm, Pródi úr! 9 perc, 20 másodpercet beszélt. Tozanovski úr jön. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem přišel později, nějak se mě protáhlo předchází. Köszönöm, elnök asszony, elnézést, hogy késtem. A korábbi ülésem miatt nem tudtam időben itt lenni. Én azok közé tartozom, akik támogatják az összes innovációs tevékenységet, különösen azokat, amelyek az űrre összpontosítanak. Hiszen a világűr kapcsolódik az új, újonnan megjelenő technológiákhoz, és ezeket a technológiákat itt megtalálhatjuk. Meg vagyok győződve arról, hogy a világűr kutatása az egyik kulcsfontosságú európai projekt. Hiszen, hogyha a világűr kutatása csak egy tagország kompetenciája, akkor soha nem rendelkeztek volna ennyi tapasztalattal, illetve nem tudtak volna ennyi tapasztalatot összegyűjteni. Hát itt jelenik meg az európai hozzáadott érték. Nibler asszonynak köszönetet szeretnék mondani, és biztos vagyok benne, hogy ő a korábbi jelentéseket is fel fogja majd használni a saját jelentése alapjául. Vannak olyan projektek, eh, amelyek már elindultak, például a Galileo, hiszen ez a projekt más projekteket fog még generálni, tehát meghatározó a kimenetele. És az emberek azt fogják gondolni, hogy bár ezek értékes, illetve drága projektek, de nagyon fontosak, függetlenül attól, hogy drágák. Vannak más projektek is, amelyek majd ebből a kezdeményezésből fognak merítkezni. Azt gondolom, hogy a Galileo sikeres lesz, és Pródi professzor említett bizonyos válságokat, nehéz helyzeteket. Nem volt könnyű a partnerség eh, kialakítása, de azt gondolom, hogy a Galileo sikeres lesz. Tehát nagyon fontos megtalálni a megfelelő finanszírozást, meg vagy győződve arról, hogy a világúr kutatása egy olyan terület, amelyben minden tagországnak be kell kapcsolódnia, illetve közös megoldásokat kell találnia. Ez a téma rendkívül fontos számomra, és nagyon örülök annak, hogy Nébler asszony felelős a jelentésért. Ő nagyon sok tapasztalattal rendelkezik a Galileo projekttel kapcsolatban. Számos tapasztalatra tett már szert, ismeri a részleteket, Azt gondolom, hogy bizonyos új cégek számára szintén fontos ez a téma. Olyan cégek számára, amelyek kutatást végeznek. Hogyha új technológiákba fektetünk bele, akkor további növekedést látunk. És a világűr kutatása tulajdonképpen a növekedés motorja. Várom a további együttműködést, és remélem, hogy a jelentés sikeres lesz. Örülök annak, hogy megmutathatjuk, hogy az Európai Unió fel tudja venni a versenyt más világűrkutató országokkal és hatalmakkal. Szívesen segítek a további munkát. Köszönöm. Köszönöm. Bizottság következik. Prego. Muchas gracias, Presidenta. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék néhány gondolatot megosztani a szakbizottsági tagokkal. Megosztanám azokat a megfontolásokat, amelyek a bizottsági kezdeményezés hátterében állnak. Néhány ilyen elemet már említettek a koordinátorok. Fontos a bizottság közleményét a válság gazdasági kontextusában látnunk. Egy olyan válságban vagyunk, amely szükségessé teszi a szerkezeti reformokat, ehhez pedig az kell, hogy az innováció és Európa versenyképessége intenzívebbé váljon. Az Európai Bizottság az első, aki, amely elismeri, hogy az űripari politika segíthet nekünk abban, hogy kikecmeregjünk a válságból, és hogy fellendítsük a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést Európában. Az űrágazat az európai ipari térkép szerves része, 35 ezer munkahelyet teremtettünk ebben az ágazatban, Európában. És nem egy nagy ágazatról van szó összességében, abszolút értékben. Nem nagy, mégis nagyon fontos, hiszen kulcsfontosságú a technikai innováció szempontjából olyan innovációk történnek itt, amelyeket aztán más ágazatokban is alkalmazni lehet, és fontos a polgároknak nyújtott szolgáltatások szempontjából is, az előttem szólók ezt részben már említették. Az európai intézmények felismerik tehát az ágazat fontosságát. A következő több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások függvényében valószínűleg azt fogjuk tapasztalni az elkövetkezendő években, hogy nagymértékben nő az űrágazat finanszírozása, olyan projekteket érint ez, mint a Galileo, a Copernicus, ide tartozik az űrkutatás a Horizont 2020 keretében is. A, köz, a közberuházások az űrágazat számára nagyon fontos forrásokat jelentenek, hiszen 61%-ban függ ezen forrásoktól az ágazat. Ugyanakkor önágazat ez, amelynek a kereskedelmi dimenzióját tovább kell fejlesztenie. Jól működő ágazatról van szó, globális tekintetben jól teljesít, de hatalmas kihívásokkal is szembesül, hiszen versenytársaink is egyre offenzívebben nyomulnak előre, célokat követnek, és egyre több új hatalom lép színre az ágazaton belül. Amikor a bizottság kidolgozta stratégiáját az űr, űr ágazatra vonatkozóan, meg akarta vizsgálni, hogy hogyan lehet a keretet, a jogi kontextust úgy alakítani, hogy minél versenyképesebb legyen az ágazat. Nébler asszony már beszélt a közlemény céljáról, ezt nem szeretném elismételni. Említette a jelentéstevő azt is, hogy szerepelnek a szövegben esetleges intézkedések, amelyek a szabályozási keretre vonatkoznak. A szabályozási keret javításának lehetőségével foglalkoznak, a kutatás, fejlesztés javításának lehetőségével különböző finanszírozási forrásokkal, Emellett szerepel a szövegben a beruházási keret, a kilövő egységek kérdése, és nagyon fontos az, az űrágazati infrastruktúra vélelme, vélelme, Pródi úr is beszélt erről. A bizottság tehát egy ebbe az irányba mutató kezdeményezést indított útjára. Tudjuk, hogy az űrágazathoz kapcsolódó infrastruktúra védelme rendkívül fontos, és az Európai Bizottságnak lehetősége lesz majd arra is, hogy ezt a kezdeményezését nem sokára bemutassa. Célként tűztük ki, hogy legyen egy olyan figyelmeztető rendszer, olyan európai szintű figyelmeztető rendszer, amely a Föld különböző égitestekkel való összeütközését hivatott megakadályozni. Emellett lesznek olyan projektek is, amelyek célja az űr hulladék, az űr szemét felszámolása. Elnök asszony, érdeklődéssel várjuk az Európai Parlament jelentését, és a Nibler asszony is elmondta, Érdekelne bennünket, hogy mit gondolnak önök a közlemény minden egyes eleméről, lehet, hogy nem ugyanolyan súlyjal esnek latba önöknél. Köszönöm szépen, Nibler képviselő kapja vissza a szót. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Köszönetet mondanék a kollégáknak is, akik hozzászóltak a témához és felvetettek már néhány ötletet a jelentés tervezethez, és köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének is. Már most az első eszmecsere alkalmával azt hiszem világossá vált, hogy milyen fontos stratégiai szempontból az űrágazat itt az Európai Unióban, és milyen fontosnak is kell lenni a jövőben is. Na, a kis ágazatról van szó 35 ezer munkavállalóval. Stratégiai szempontból nagyon fontos ágazat ez, mert az innováció bölcsője. És fontos ez azért is, mert eh, foglalkoznunk kell a kérdéssel, hogy hogyan lehet a költséges beruházásokat pénzelni ebben az ágazatban. És egyetértek Pródi úrral abban, hogy szükség lesz a eh, közpénzek általi támogatásra, és a PPP modell nem működött olyan jól, a Galileo kapcsán például, ahogyan arra számítottunk, ebből tanulnunk kell. Ösztönzőket kell teremtenünk a magánbefektetésekhez is, de lehet, hogy most más eszközzel kell ezt tennünk, mint annak idején a Galileó kapcsán. Az űrhulladék, az űrszemét kérdése nagyon nehéz kérdés, örülök annak, hogy ezt is említették. Úgy gondolom, nagyon érzékeny kérdés ez, és észszerűen kell megközelítenünk azt a kérdést, hogy Európa ezen a téren mit tehet. Már az is nehézséget jelent, hogy tulajdonképpen ki az, mely szereplők azok, akik az űrhulladék eltávolítását elvégezhetik. Biztonsági szempontból ez egy nagyon érzékeny probléma. A bizottsági közlemény talán nem foglalkozik eleget ezzel a témával. Lehet, hogy ezen a téren a kollégák segítségével itt a szakbizottságban még eh, eredményezhetünk javulást a szövegben. Nagy érdeklődéssel hallgattam azt, amit az Európai Bizottság képviselője mondott, nevezetesen, hogy egy figyelmeztető rendszerben gondolkodnak az ütközések elkerülésére, de természetesen szélesebb eszmecserére lesz még szükség a részletek meghatározásakor. Köszönöm a kollégáknak tehát a hozzászólásokat, mindannyian évek óta figyelemmel kísérjük a Galileót, a Kopernikus programot, és a Horizon 2020-szal kapcsolatos eszmecserék alkalmával is nagyon odafigyeltünk az űrágazatra. Az erre vonatkozó részletekről épp most tárgyalnak a három oldalú egyeztetéseken. Köszönöm a sok-sok megjegyzést, és örülök, hogy a kollégák, akik már évek óta foglalkoznak ezzel a témakörrel, a szakbizottságunkon belül ma is hozzászóltak és a remek úr, mindig nagyon lenyűgöz ön engem, mert ön azon kevesek egyik, aki már járt az űrben, és így saját tapasztalata alapján is nyilatkozhat. Pródi kolléga és Tosanovszki kolléga is sok-sok éve foglalkozik ezzel a témával. Örülök, hogy majd lesz alkalmunk szorosan együttműködni. Számomra az az igazán fontos, hogy mielőbb előre tudjunk haladni ebben a kérdésben. Még az idén lezárjuk a dossziét, és a plenárison is fogadjuk a jelentést. Köszönöm. Köszönöm, Nibler asszony. Ezzel lezártnak tekinthetjük a mai délután munkáját. Aztán 17.30-kor lesz a koordinátorok ülése. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy 9 órakor holnap folytatjuk munkánkat és akkor fogunk majd szavazni. Köszönöm, és szép estét mindenkinek!